illetve a bizottságét is indoklással. Ezeknek a címe benne foglalítatik, majd a jegyzőkönyvben. A parlamentnek van egy három hónapos határideje, hogy ezzel kapcsolatban elmondja véleményét, ezt holnaptól számoljuk. A mai ülési jegyzőkönyvét a következő ülésszak elején fogjuk jóvá hagyni, hogyha ezzel kapcsolatban nincs ellenvetés, akkor az elfoglalt állásfoglalásokkal együtt elküldöm majd azoknak, akiket az állásfoglalásban megneveztünk. Ezzel berekeztem az ülést.